commencer sérieusement là. On a Komolyan, most már elkezdjük a munkát, mert hogy sok a feladat ma. Ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadhatjuk a napi rendünket. Emlékeztetőül. Az ülésünket az interneten közvetítik. Van egy alkalmazás az e-meeting névre hallgató, amely lehetővé teszi a tagoknak, illetve az asszisztenseknek, politikai tanácsosoknak is, hogy hallgassák a, az ülésünknek az anyagát. A teljes tolmács rendszer működőképes. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy biztosítják ezt a hátteret, és ami pedig az eljárásunkat illeti, szavazásokkal kezdünk. Az európai hálózatok rendszeréről szóló Marinescu jelentéssel kezdjük. Virkonen és Telicska urak is jegyzik ezt a jelentést. A két szakbizottság, az ITRE és a TRAN szakbizottság megállapodott, hogy minden együttesülést a két szakbizottság elnökei közül az egyik vezeti. Köszönöm a kiváló együttműködést a kollégákkal, Buzek úrral, illetve az előadó asszonya, Virkonen asszonya, Marinescu úrral és Telicska úrral. A jelentésről elektronikusan szavazunk, két részben kerül erre sor. Az első rész attól kezdődik, hogy a CA1-es kompromisszumos módosítótól a 17-esig szavazunk, tehát a 17-es cikk is még benne lesz ebben. És ezt a szavazás részt én magam vezetem. A második részt pedig, amely onnan indul, hogy a 18-as kompromisszumos a tételek végéig ezt az ITRE elnöke Buzek úr vezeti. Tárgyalási mandátumról nem lesz szavazás, mert a jelentést közvetlenül a plenáris elé lehet terjeszteni. A plenáris ülés dönthet aztán, hogy az illetékes szakbizottsághoz továbbítja. Ebben az esetben az étréhez, illetve a, a tranhoz, eh, valamint a ennek alapján indulhatnak a nem, a, a, az közé tárgyalások. És az étre részéről pedig azt a tájékoztatást tudjuk adni, hogy egy később meghatározandó plenáris dátummal szavazunk majd. Néhány szó erejéig átadom kollégámnak, Buzek úrnak is a szót, mielőtt elindulunk a szavazással. Buzek úr, szeretne néhány szót szólni? Good morning, everybody! Üdvözlök mindenkit! Mais quel chaleureux bonjour quand même, c'est sympa. Milyen kedves beköszöntő szavak, nagyon szimpatikus. J'ouvre le vote pour voir... Nos, próbaszavazást tartunk, hogy a létszámot ellenőrizzük, illetve hogy határozatképesek vagyunk-e. Megnyitom az erről szóló teszt szavazást. A ah, les verts. A zöldektől többen szavaztak, de én magam vagyok a hibás, úgyhogy ki is veszem a szavazókártyámat. Én voltam a többlet. Akkor felkészültek, kezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszumos mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 338-as, el, illetve elnézést javítja magát az elnökasszony, mert közvetlenül Rátérünk a 2B kompromisszumra mellette. Ellene kitartózkodik, nem egyértelmű. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Na hát, egy szavazattal elutasítottuk. Folytatjuk. Hármas kompromisszumos mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Ez sem világos. Úgyhogy megnyitom a szavazást. No, no, no, I don't vote. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. vous ne, vous ne levez pas la main. Nem emelik fel a kezüket rendesen. Ne tegyenek próbára. Következik a 446-os módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek Jogok van hozzá, úgyhogy megnyitom elektronikusan. Le vote est ouvert. Megnyitottam a szavazást. És most lezárom. Elutasítottuk. Következik a négyes kompromisszum mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most következik a 4-2-A kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik. Nem egyértelmű. Úgyhogy megnyitom a szavazást. ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ki, kiabált be, hogy egyértelmű az eredmény? Hát egyáltalán volt egyértelmű, de most már az, úgyhogy folytatjuk. Az 556-os módosítóról mellette. Nem, nem. hát attendez. Hm, várjunk egy kicsit. Nous avons, le, nous avons voté le compromis. Tehát a 4-2A kompromisszumosról szavaztunk, és kiderült, hogy elutasítottuk. Rendben. Tehát amennyiben elutasítottuk, akkor a következő sor, ja, az oka fogyott, igazuk van. Úgyhogy a néppártot kérem. Nyugodjanak le, minden rendben lesz. Tehát a 4-2A kompromisszumosat éppen most utasítottuk el, és igazuk van, hogy ebben az esetben a 4-2 a következő, tehát 4-2 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Na, ez megvan, tehát következik az 556-os módosító mellette. Ki szavaz ellene? tartózkodik, elutasítottuk. Következik a 4-3A kompromisszumos mellette, ellene, kitartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 4-3A kompromisszumos módosítóról. Non. 3A. 3A. Non. De nem. Calmez-vous, ça va bien se passer. Nyugodjanak le, minden rendben lesz. Tehát most arról szavazunk, hogy a 4-3A kompromisszumos módosítónak mi legyen a sorsa. Most lezárom a szavazást adopté. És elfogadtuk. Donc, nous allons directement... És következik az 558-as módosító. Két részben szavazunk. Első rész, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Második rész, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodok, ez nem világos, úgyhogy megnyitom ismét a, az 558-as második részéről megnyitom a szavazást. Je ferme le Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Ez az eredmény. Most pedig egy tömbben szavazunk, vagyis a következő három módosítóról. Kérdezem, hogy mellettük kiszavaz. Tehát kiszavaz mellettük, ellenük, elutasítottuk. Az ötös kompromisszum következik mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az 597 mellette, ellene, kitartózkodik, nem világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszumos mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 36-os preambulum mellette, ellene, kitartózkodik. Ez nem egyértelmű. Úgyhogy megnyitom a szavazást a 36-os preambulum bekezdésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 6 egy kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 6B kompromisszumos mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 638-as, nem ez oka fogyott, tehát következik a 648. 648 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. A következő pedig 898 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek rendben, megnyitom a szavazást. Tehát 898-as a módosítónak a száma. Allez, je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tovább lépünk. 658 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. És következik a valamelyik kompromisszumos. 9-es kompromisszumos módosító mellette. Ellene? Kitartózkodik, elfogadtuk. 688-as mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 689 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk, feltehetőleg. Ellenőrzést kérnek? Rendben. A 699-est ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást, és valóban elfogadtuk a 689-est. Következik az 500 518-as, 4-es bekezdés mellette, ellene. Kitartózkodik, nem egyértelmű. Úgyhogy elektronikusan szavazunk az 518-as módosítóról. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most következik az 518-as 5-ös alpontja. Kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Következik az 521-es módosít, 721-es eh, módosító mellette, ellene, kitartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát az 721-es eh, módosítóról elektronikusan megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk nagyon kevés szavazaton múlt. Most pedig a 744-es mellette, ellene, ki elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. A 744-et ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az 518-as 3-as alpontja mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 9DB kompromisszumra térünk rá. 9DB mellette, ellene, kitartózkodik, Ellenőrzést kérnek? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 92B. Eh, Lezárom a szavazást. Na hát, elutasítottuk. Következik a 92A kompromisszumos mellette ellene, ki tartózkodik. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitottam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazattal. Következik a 808-as módosító. 808-as mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 794 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Következik a 10-es kompromisszumos mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Aztán szóbeli módosító a 13-as kompromisszumoshoz mellette, illetve várjunk, van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? 1, 2, 3, nincs ellenvetés, akkor szavazunk róla. Tehát Szóbeli módosító a 13-as cikkhez mellette, ellene, kitartózkodik, nem egyértelmű. Úgyhogy a 13-as kompromisszumoshoz fűzött szóbeli módosítóról szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Le vote est... Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. És most a 13-as kompromisszumos szóbeli módosítóval együtt elfogadtuk. Következik a 876-os módosító. 876 mellette, ellene. Itt elutasítottuk. Következik a 14-es kompromisszumos, amihez szóbeli módosító is tartozik. Kérdezem, hogy van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Nincsen? Akkor most szavazásra bocsátom, ki szavaz mellette? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most pedig következik a 923-as módosító. Tehát 923 mellette kiszavaz ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek, akkor a 923-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig következik a kiegészítő szavazás a 14-es kompromisszumosról. Több módosító is felmerült itt egyben, mellette, ellene kitartózkodik. Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Jól tették, hogy ellenőrzést kértek. Következik a 974-es mellette 971-es elnézést mellette, ellene tartózkodok. Elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük. Tehát 971, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 557-es mellette. Ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 15-2-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, nem egyértelmű. Úgyhogy megnyitom elektronikusan a szavazást. Tehát a 15-2 kompromisszumosról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 16-os kompromisszum. Kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. A következő a kiegészítő módosító. A 998 és 90 mellettük, ellenük kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ezt a két módosítót egyben szavazásra bocsátom elektronikusan, megnyitottam. Most lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Következik a 991-es módosító. Mellette ellene illetve ez egy szóbeli módosító, van-e ellenvetés vele szemben? Nincsen kifogás? Akkor ennek hiányában Marinescu úr az önmódosítójáról szavazunk. Kezelem a helyzetet, ne aggódjon. Tehát 991-es mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. Nem bíznak bennem, Marinescu úr? Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, Marinescu úr, elutasítottuk. A szóbeli módosítók közül a 17-es cikkre vonatkozóra térünk, van-e ellenvetés, nincsen kifogás, akkor szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig átadom a stafétát a 18-as kompromisszumostól Buzek úrnak. 17-estől javítja magát az elnök asszony. Csodás munkát végzett és akkor most következik a 18-as kompromisszumos mellette, a 17-es kiabálnak be. Igen, tehát elő, először akkor a 17-es következik. 17-es. Mes chers collègues, quand vous regardez bien la procédure, kedves kollégák, az eljárási szabályok között az szerepe, hogyha a kompromisszumos módosítónkhoz, a 17-eshez szóbeli módosító is tartozik, akkor ez, erről is szavazunk, tehát ezt elfogadtuk. E, ebben az esetben a 18-asra lépünk tovább. Tehát újból megadom a szót Buzek úrnak, és helyesebb a 18-assal folytatjuk. Más lehetőség nincs, mint hogy a 18-as kompromisszumosról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 1012-es e, módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es módos, kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 négyes es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Néha nem állt, ha megállunk. Köszönöm, akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27A kompromisszumos mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva és akkor következik a 22-es kompromisszumos elnézést, vagy magát az elnök. 20, 2. Mellette ellene ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. 1074-es mellette, ellene, atya ég, ezt ellenőrizni kell. 1074-es. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 28-as kompromisszumos, szóbeli módosítóval a néppárt részéről. Vannak-e kifogások? Először is ezt kérdezem. Ki tiltakozik? Nem, senki, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78, 79, 80, 81 együtt, mellette elnézést, mondja az elnök, még várok. Készen áll mindenki? 78-tól 81-ig négy módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk hármas kompromisszumos hármas preambulum mellette ellene, ezt ellenőrizzük. Hármas kompromisszum 3A preambulum pont. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es kompromisszumos 4A preambulum pont mellette ellene, ezt is ellenőrizzük tehát a 4A preambulumpontról szóló a 9-es kompromisszumos lezárom a szavazást, elutasítottuk. Akkor szavazzunk a 9-es kompromisszumosról, a 4-es preambulumpont mellette ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos 4A új preambulumod mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk hármas kompromisszumos 4B új preambulumpont mellette ellene elutasítottuk. 165 mellette még egyszer, tehát a 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most következik 224-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 233-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 233-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 239-es mellette ellen, ezt ellenőrizzük. 239. Van, szóval lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 308-as, 308 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk és a végső szavazás az egész jelentésről módosítókkal együtt név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És teljesen egyértelműen elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőknek, mindegyiknek, és köszönöm elnök asszony Kiváló volt ez az együttműködés. Kedves barátok, ha jól tudom, a plenárison a szavazás 2018. decemberében lesz. Kér, köszönöm mindenkinek a részvételt. Még kedves barátom, barátaim, mindenki számára nagyon fontos, hogy az ülésünket a 4Q2-es teremben folytatjuk egy meghallgatással, úgyhogy kérem mindenki fáradjon át a 4Q2-esbe 10 órakor. A TRAN szavazás viszont épp ebben a teremben folytatódik. Köszönöm szépen! Nous reprenons nos travaux à 10h30, la commission... 10 óra 30-kor folytatjuk a munkát a TRAN körben, tehát itt ebben a teremben 10.30-kor folytatjuk. Mes chers collègues de la commission transport, si vous regardez bien votre agenda... Hogyha megnézik a napi rendet, azon szerepel, hogy 10 óra 30-kor jönnek a további szavazandó tételek. Ő, Madame, Madame Meissner. Meissner asszony. Más technikusok is érkeznek, ugyanis 10 óra 30-ra. Tehát ezért a szavazó listán is rajta áll. Nous restons la commission transport. Nous... A közlekedési szakbizottság itt marad ebben a teremben, de 10 óra 30-ig nem szavazunk tovább, hanem majd akkor folytatjuk. És ez egyébként le van írva az önök anyagában.